óra 30-kor szavazunk. Kaiser sullo sviluppo e la costruzione dello Stato del Sudan del Sud. Veronique de Kaiser következik. Fejlesztés és az állam megszilárdítása Dél-Szudánban parancsoljon de Kaiser asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a velem együtt dolgozó társeladóknak, árnyékelőadóknak, és a többi bizottságnak, akik nagyon hasznos véleményekkel szolgáltak illetékes bizottságunk munkájához. Szudan, Afrika utolsó olyan ország, amely kivívta a függetlenségét, és januárban népszavazás volt, és júliusában 2011-nek, ha jól számolom, 2011 júliusában, júniusában ö, kinyilvánította Dél-Szudán a függetlenségét, és öt nappal később az ENSZ öt nappal később befogadta a tagállamnak. Erre még nem volt példa, hogy valamit ilyen gyorsan fölvegyenek az ENSZ-ben. Ez is azt mutatja, hogy akkor az egész nemzetközi közösség támogatta a különvállást, a 2005 óta zajló bizonytalan állapotban, és az átfogó békeszerződés végre elkezdett működni. Eljutottunk ide, új ország jött létre, amely azonban még nagyon törékeny lábakon áll. Van ugyan olaj bevétele, de gyakorlatilag semmilyen más bevétele nincs. Ugye a gazdaság 80%-át az olaj teszi ki, és szomszédai, főleg Szudán pedig irigyen néznek rá, és próbálják megfojtani. Három év óta azt látjuk, hogy mindkét országot, Szudánt és Dél-Szudánt támogatja a nemzetközi közösség a feszültségek oldásában, szabályokat próbálunk kitalálni, hogy az olajkincset hogyan lehet igazságosan elosztani. Az ENSZ ebben működik, az USA, a Trojka, az USA, még egyszer, Nagy-Britannia, Norvégia is fórumokat szervezett 2013-ban például Washingtonban, ahol mindig az volt a téma, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy az újonnan létrejött állam alakulat csődöt mondjon, összeomoljam. Nehéz a helyzet, a lakosság 50%-a konkrétan szegény, az olajbevételektől való függőség százszázalékos, nincsen semmiféle diversifikáció a gazdaságban, a Kotonó egyezményt még nem e, ratifikálta e, az ország, óriási a korrupció, amelynek a mértékét fel sem lehet mérni, de hatalmas, nincsen társadalmi ellátó, biztonsági ellátó rendszer, a gyermekhalandóság és az anyahalandóság a világon a legmagasabb. A 15-19 éves korú lányok fele már házas, többségük akarata ellenére, kényszerült házasságba, a hadsereg gyakorlatilag szeretvedett, nincsen igazságszolgáltatás, nagyon sok visszaélés van, a külföldi újságírókat meghurcolják, elrabolják, megölik, és 60 különböző nyelvet beszélnek ebben a kisnek mondható országokban, és az angol, ami a hivatalos nyelv, pedig a többség által nem beszélt nyelv. Tehát Ugyanakkor, ha ez az ország bedől, akkor megint Afrika szarva az egész térség háborúba, ö, lángba borul, és ez a jelentés most azt szolgálja, hogy minden eszközünkkel segítsük a jó kormányzást, az emberi jogok érvényesülését. A 9. bekezdést, illetve a 11-es bekezdést külön kiemelném, ahol, bár bonyolult a szöveg, ezt ki kell emelni, hogy az Európai Unió 800 millió euró segét küldött már Dél-Szudánnak, majdnem 1 milliárd eurót, ez nagy összeg, és hát még nem sok hatása volt ennek. Mi szeretnénk a demokrácia síráit megmenteni, de ez a pénz elfolyik, anélkül, hogy látnánk az eredményeket, tehát sokkal erőteljesebb kötelezettségvállalásra lenne szükség, Persze nem csak a részünkről, hanem az egész nemzetközi közösség részéről. Ez a jelentés lényege. Köszönöm. Grazie, ora köszönjük szépen. Most pedig stílul úr kap szót. Ja Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hiszen kiváló munkát végzett, amikor ezt a jelentést elkészítette. A, az AFET tagjaként szeretném kiemelni a külügyi szolgálat jelentőségét az EU kontextusában. Különösen amikor arra gondolunk, hogy Dél-Szudánnal és Szudánnal jobb kapcsolatokra törekedjünk. Dél-Szudán gazdaságának 80% az olajtól függ, és ezt az északi területeken keresztül tudja értékesíteni. A rossz kapcsolat Észak és Dél-Szudán között hatalmas nagy probléma, és az európai diplomácia nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon e tekintetben, a probléma megoldásában. A kapcsolatok megromlása, további romlása minden más területen is romlást hoz magával, ahogyan ezt a jelentéstevő asszony is elmondta már. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kelly úr kapszót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Dél-Szudánról már délután vitáztunk. És azt gondolom, hogy az Európai Unió kötelezettségvállalása és az Európai Parlament elkötelezettsége is nagyon jelentős, főleg amikor erre az új és törékony államra, államra gondolunk. Nem véletlenül neveznek bennünket a legnagyobb adományozónak főleg amikor erre az országra gondolunk, mert nagyon nagy segítségre szorul, rengeteg potenciál rejlik benne, és ezt a potenciált fel kellene karolni, fejleszteni kellene, gondoljunk csak a természeti erőforrásokra, amelyből bőven akad, de megfelelő infrastruktúrára is szükség van ahhoz, hogy ebből a legtöbbet ki lehet hozni, hogy ne legyen annyira kiszolgáltatott az ország. Ugyanúgy szeretném hangsúlyozni az oktatásnak, a jelentőségét, és a nők helyzetét is természetesen javítani kell még az országban. Köszönöm. Grazie, non ci sono altri Köszönöm szépen. Nincs más felszólunk, akkor Kaiser asszonynak adom vissza a szót. Ha ő sem kíván szólni, akkor Reding asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékelem Kaiser munkáját, ezt a jelentést, de nem csak magát a szöveget, hanem azt a konzultatív eljárást, ahogyan ő ezt felépítette. Nagyon részletes áttekintést kaptunk azokról a lehetőségekről, amelyek kezünkben vannak, és persze a kihívások tömegéről, amelyek a jólétet és stabilitást veszélyeztetik. A bizottság a jelentés ajánlásainak többségével egyetért, és azzal is, hogy komoly stratégiát kell kialakítani a társadalmi és gazdasági helyzet megértésére először, amelyet csak is az ország történelme tükrében érthetünk meg, hanem a helyreállítás érdekében is. Nyolc év alatt azért az ország kiépítette a kormányzati rendszert, tömegeknek adott tanulási lehetőséget és megélhetési lehetőséget. Ezzel együtt persze óriási a baj és nagy a szegénység, de nagy lépések történtek. Az Európai Unió komolyan támogatta az állam alakítási erőfeszítéseit az országnak komoly befektetésekkel, a délszudáni kormányjal és a civil társadalommal is jó a kapcsolatunk. A nemzetközi szervezetekkel együtt új partnerségi struktúra kialakításán dolgozunk, az úgynevezett New Deal Compacten, az új megalapodási paktumon, amely a kölcsönös elszámoltathatóságot tekinti alapelvnek, és amelytől azt reméljük, hogy a kotonú egyezmény foganatosítása könnyebb lesz, és kiszámítható hosszú távú partnerség alakul ki az EU és a két szudáni állam között. Az Európai Bizottság külön szerepet és fontos szerepet szán a nők és gyerekek helyzetének ebben a folyamatban. A legfontosabb tanulság a fejlesztési politikánkból az, hogy a nők és a fiatal lányok kirekesztése a gazdasági és társadalmi életből a fejlődés egyik legfontosabb gátja, és ennek tudatában vagyunk, tetteinket ennek ez a tudat fogja meghatározni. Grazie, la discussione. Köszönöm szépen. Lezárom ezt a vitát. A szavazást holnap 11 óra 30-kor fogjuk megejteni. Következő napi rendi pontunk a Swinburn jelentés, helyreállítás és szanálási keret a nem banki intézmények számára.